So, dear colleagues, welcome. I have, uh, while adopting the agenda, also... Kedves kollégák, egy uh, rövid bejelentést tennék a naprendel kapcsolatban. A 2013 36-os uh, irányelv uh, a hitelhez való hozzáférés ezzel kapcsolatban december 7-én a 231-es szabály alapján úgy döntöttek, hogy ha a szakbizottság erről nem, ezzel nem tiltakozik, akkor ez be fog kerülni a szabályzatba. Még valószínűsíthetően az idei decemberi plenárison ezt jóvá fogjuk hagyni, ha csak 40 képviselő ellene nem szavaz. Most pedig következhet a gazdasági eszmecsere a bizottsággal az eurozóna költségvetési kérdéseiről Dombrovskis és Moszkoviszi urak jelenlétében. Mivel már kisé így is elcsúsztunk az időbe, Dombrovskis úrnak adom meg a szót azonnal. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, először is Köszönöm szépen eh, a meghívást. A 2017-es eh, eurozóna költségvetési tervekkel eh, kapcsolatos témában. Amióta, azóta, hogy 2013-ban ezt bevezettük, a gyakorlat az európai gazdasági irányítás sarokkövévé vált, és a költségvetési szakpolitikák összehangolásában is rendkívül fontos szerepet tölt be. Ez egy lehetőség, de egy kötelesség is a bizottság számára, hogy minden egyes beli tagállam költségvetéséről véleményt formáljon, amely aztán bekerül a nemzeti költségvetés alkotó folyamatokba. Ez lehetővé teszi a nemzeti parlamenteknek, hogy belelássanak a többi beli tagállam költségvetés alkotásába. És azt is lehetővé teszi, hogy saját költségvetési változásaikat a konszenzus szemszögéből nézhessék meg. Szeptemberben elkészült egy olyan nyilatkozat, amely nagymértékben egybevágott a bizottság értékelésével. Bemutattam a szélesebb gazdasági kontextus, és mivel erről már szó volt korábbi meghallgatásokon is, most csak a kulcsfontosságú elemeket emelném ki. Még mindig dolgozunk a szerény gazdasági kilábalás témáján, de már vannak biztató jelek, úgy várjuk, hogy minden tagállam növekedni fog jövőre, a munkahelyteremtés is zajlik. A válság óta most lesz a legerősebb ez a fajta tevékenység. A gazdasági kilábalást ugyanakkor sérülékenység, politikai bizonytalanság, lassú gazdasági növekedés kíséri, és a globális kereskedelem szintje is alacsony. Ezen kívül szociális kihívásokkal is szembe kell néznünk. Még mindig magas a munkanélküliség, a növekedés és a jövedelem egyenlőtlenségek még mindig megvannak a tagállamokban, és az adósság szintje is magas egyes országokban, illetve számos tagállamban egyes szektorok gyengélkednek, például magas a vissza nem fizetett kölcsönök aránya. Tehát ezzel a háttérrel a bizottság felméri, hogy a költségvetés tervezetek megfelelnek-e a költségvetési szabályoknak, ezen kívül pedig értékeljük az agregát költségvetési helyzetet, és ránézünk az eurozóna egészére. Tehát milyen kép rajzolódik ki a tagállamok adataiból? Először is meg kell jegyezni, hogy az agregált deficit az eurozóna egészében továbbra is csökkenni fog, és 2017-re eléri az 1,5%-ot, azután, hogy idén 1,8, tavaly pedig 2%-on állt. Az átlagos államadóság fokozatosan csökken, miután 2011-ben elérte a csúcsát. A GDP-hez viszonyított adósságráta szintén fokozatosan csökken, és kb. 90%-os értéket várunk. Érdemes megegyezni, hogy a következő évben csak egy olyan eurozóna beli tagállam lesz, amely még mindig 100% fölött van, tehát a legtöbb tagállam már kezeli az adósságrátáját. Ha értékeljük a tagállamok költségvetési terveit, akkor azt látjuk, hogy a strukturális egyensúly változása 2017-ben semleges lesz, és ahogy az mindenki számára ismert, az Európai Bizottság a közleményében azt javasolta, hogy mérsékelten expanzív legyen a költségvetési megközelítés. Érdemes még azt is megjegyezni, hogy egy különleges helyzet felé közeledünk, amelyben is a költségvetési politikák hatása erőteljesebb lehet a magasabb költségvetési multiplikátorok és egyéb hatások révén, ugyanis a monetáris politika rendkívül expanzív. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy költségvetési hangolásba kellene kezdeni, illetve vannak olyan tagállamok, amelyeknek van mozgásterük, és van, amelyiknek nincsen, tehát ehhez kell igazítani a globális megközelítést is. Érdemes még megegyezni, hogy a közpénzügyek állapotát javítani kell, tehát a jövedelem beszedés és a költést hatékonyan kell elvégezni. Ami a költségvetési szakpolitikákat illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell különböztetni az egyes tagállamok esetében, és a stabilitás és növekedési paktummal összhangban kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a magas adóssággal rendelkező tagállamoknak elsősorban a fenntartatóságra kell koncentrálniuk. Tudjuk, hogy közülük többen is alkalmaznak jelenleg is rugalmassági záradékokat. Más államoknak még mindig a középtávú céljaik felé kell haladniuk, és ezért továbbra is erőfeszítésre van szükség. A mozgástér miatt fontos, hogy megfelelő legyen a beruházás, ez teremti meg ugyanis a növekedés alapját. Országspecifikus kihívások mellett arra számítunk, hogy a beruházás jótékony hatással lesz majd az eurozóna egészére tehát a tagállamokat arra buzdítjuk, hogy különösen a beruházások növelésével hajtsanak végre expanzív költségvetési politikát. Pierre pedig többet fog most beszélni az ország specifikus ajánlásokról. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is köszönöm a meghívást, örülök annak, hogy már negyedjére beszélhetünk így ebben a keretben a pakt túlvégrehajtásáról. Ez alapvetően a kettes csomagra, tupekre alapul. Ez fontos, hogy az eurózóna gazdasági kormányzásában az Európai Parlament is részt vegyen. Ez az egész folyamat átláthatóságát növeli. Először is több dokumentumot szeretnék érinteni, amelyet november 16-án eh, adtunk közre. A következő elemeket eh, tartalmaz eleve az eurózóna költségvetési politikájára vonatkozó pozitív eh, tekeres, ez egy horizontális eh, eh, jelentés, illetve az alprogramokat, a makrogazdasági alprogramokat és az egész Spanyolország, Litvánia változatlan terveket küldtek, éppen azért, mert a paktum szabálya értelmében a két tagállamnak a vonatkozó aktualizált költségvetési terveket akkor kell elküldeniük, amikor majd végleges kormányzat átveszi az irányítást. Két nyilatkozatot a spanyol és portugál megjegyzéssel kapcsolatban. Nos, ban nem kell már fel függesztenünk a strukturális segélyeket ezen két ország számára. Ez nagyon jó. A következő az alapvető üzenet a 2017-es csomaggal kapcsolatban a közösségvetési politika orientációját az Európai Bizottság állapította meg. Ez egy nagyon fontos pillanat, ez alapvetően a gazdaság és monetáris unió elmélyülését jelenti. Az egyes tagállamok számára következők a cél kitűzések. Azokban a tagállamokban, ahol megfelelő költségvetési mozgástér van, szeretnénk, hogy nagyobb mértékben költsenek és fektessenek be. A paktum vállalásai a tagállamok esetében A 18 egyébként vélemény minden egyes tagállam esetében a költségvetési tervekkel kapcsolatban figyelembe veszi az ország helyzetét. Szigorúan ugyanakkor intelligensen alkalmazzuk a stabilitás és megedési paktum szabályait. Alapvetően így állunk ahol kevesebb mint 3% a tagállamokban nominálisan deficit, az úgynevezett medium term objective, ahogy azt angolul mondjuk, középtávú cégkötőzés értelmében értékeljük ezt, hogy az a cégkötőzés elérésére mutatnak-e a, a tendenciák. A 3%-ot meghaladó deficit esetében ez a korrektív ága a paktumnak, itt a tanács ajánlásai értelmében értékeljük a nem megfelelést egyébként a cikk vonatkozó, a szerződés vonatkozó cikk értékében, annak érdekében, hogy a 3% alá szoríthassuk majd. A, a különösen komoly nem megfelelés egyik tagállam esetében sem került bevezetésére. Ez persze nem jelenti azt, hogy, nem, hogy minden szép és jó, hiszen minden tagállamnak a stabilitás és növekedési paktum szabályait persze figyelembe kell vennie. A tagállamok költségvetési tervét a következőben értékeljük. A preventív megelőző ághoz tartozik öt ország, Németország, Észtország, Luxemburg, Szlovákia és Hollandia, akik a stabilitási faktumnak felelnek. Ebből három, Németország, Hollandia és Luxemburg a középtávú cégkitűzés alatt van, tehát ezeket az országot arra kérjük, hogy a költségvetési mozgásterüket a befektetések felé irányítsák, persze a hosszú távú államháztartás fenntartóság egy- egyében. Globálisan megfelel négy ország a paktumnak, Írország, Lettország, Málta és Ausztria. Itt a középtávú célkitűzéstől kevesebb, mint fél százalékkal térnek el GDP-re vetítve. Különösen kicsi az eltérés egyébként Lettország esetében. Az államadóság célkitűzést is tartja Lettország, a 2016-ban a GDP-re vetítve ez 40% százalék körül alakul és valószínűleg ez tovább csökken. A 60%-os referencia határ alá kerül ma, hát majd Málta is. Ausztria esetében figyelembe vettük természetesen a menekült válsága járó extra költségeket. És ami Írországot illeti, különösen fontosak a cég, a társasági adóból származó bevételek tovább ezt elsősorban kérdésekre költik, mi éppen ezért arra kérjük Írországot, hogy a vonatkozó specifikus állatok értelmében e, a, a deficit, illetve a dadóság csökkentésre használják ezt. Hat tagállam esetében e, kockázata van annak, hogy a paktumot nem tudják tartani, itt mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tartsák ezeket a szabályokat. Belgium, mint Olaszország, Ciprus, e, Litvánia, Szlovénia és Finország tartozik ide. Ami Olaszországot illeti, a menekültválsággal kapcsolatos záradék alkalmazását 2017-ben meghosszabbítjuk, 2015 és 2016 ra terveztük ezt csak, ugyanakkor mivel a migrációs válság nem látszik még megoldódni, ezért ezt egy évvel el tovább meghosszabbítottuk. Október 2016. októberében az Európai Tanács elismerte azt, hogy a menekültválságban a frontvonalban van ez az ország, ezért átmenetileg a, a ezeket a pluszköltségeket is figyelembe tudtuk venni Olaszország esetében. Ez a derogáció persze a, nincs kihatással arra, hogy a költségvetési tervet Olaszországban hogyan értékeljük. Mondjuk fennáll a veszély annak, hogy nem fogják tartani magukat a paktumhoz. Finország és Litvánia esetében a strukturális reformok záradékának alkalmazását kért ez a két ország a stabilitási program 2017-ben ugyanitt vonatkozik. A korrektív ághoz tartozó Franciaország, akár csak a Spanyolország és Portugália itt komoly veszi annak, hogy nem felelnek meg a paktumnak. Franciaország esetében az előzetes várakozások szerint a a költségvetési erőfeszítés nem haladta meg a várt mértéket, a javasolt mértéket, és a 2018-ig változatlan politikával számolunk. 3,1 százalék, tehát várhatóan hiteles, még ezzel a kis költségvetéssel is, azt, hogy teljesítik ezt a célt. Ugyanakkor vannak kockázatok, itt van például Spanyolország, a költségvetési tervezetüket most kaptuk meg a napokban, ezzel kapcsolatban pár szót mindenképpen szeretnék. Az új litván szervek, illetve kormány aktualizált költségvetési tervét, még tervezetét várjuk, addig nem tudunk igazából erről mit mondani. Ami pedig az elmadóság <clears throat> határértéket illeti, Belgium és Olaszország esetében itt, az, itt is további intézkedéseket javasolunk, majd látjuk, hogy a költségvetés végleges formájában mire mutat jövő évben. Nos, elnök úr, tisztelt kollégák, ennyit tudok mondani a, ebben a témában, most pedig Váldész barátomnak adom vissza a szót. Uh, Köszönöm szépen, alelnök úr és biztos úr. Burger Balc úr, az első hozzászólónk. Köszönöm, elnök úr. Viszonylag rövid lesz a hozzászólásom, mert elég későre jár. Köszönöm Dombrovskis eh, és Moszkovici eh, uraknak az elmondottakat. Engem egy téma érdekel különösen, és ma ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. A legtöbb tagállam egyértelműen optimistán ítéli meg a növekedést, a hiányt, a strukturális deficitet, legalábbis összehasonlítva a bizottsági prognózissal. Kevés a kivétel, Németország, Hollandia, Észtország és Málta csak a kivételek. A kérdésem a következő. A legtöbb tagállam miért ítéli meg túl pozitívan a saját erősségét, a lehetőségeit. Másrészt pedig, amikor a bizottsággal tárgyalnak, maximális rugalmasságra törekednek, és a minél kevesebb kötelezettséget akarnak felvállalni. Valóban a helyzet az, hogy a bizottság előrejelzése és a tagállamok saját prognózisa, a saját költségvetési tervükkel összefüggő előrejelzése nem feltétlenül ugyanaz. Mi azt mondtuk, hogy igazából nem látunk drámai vagy nagyon jelentős különbségeket, de azért gyakran vannak különbségek, a költségvetési helyzet megítélésében is, bár ez csak néhány eh, tized nyeltérés szokott lenni. Amikor a bizottság értékeli azt, hogy a tagállamok eh, megfelelnek-e a stabilitási és növekedési paktumban foglaltaknak, akkor eh, figyelembe, akkor a bizottsági prognózis veszük figyelembe. Először azt ítéljük meg, hogy a tagállamok maguk akarják-e teljesíteni a tanácsi ajánlásokat, a fiskális célokat a saját költségvetési tervükben, és ilyenkor itt értékeljük azt, hogy mennyire súlyosan sértik meg esetleg a paktum követelményeit. Amikor a véleményt készítjük el, a bizottság ugye őszi előrejelzése az alapja ennek. Ez nem teszi lehetővé a túl megalapozatlanul optimista prognózisokat a tagállamoknak, és azt, hogy sokkal jobbnak ítéljék meg a költségvetési helyzetüket, mint amilyen balz úr megjegyzése való, hogy az előző évvel kapcsolatban ugyanakkor nagyon komoly előrelépést értünk el a közösségvetési kormányzás tekintetében, és a szerződés, illetve a végrehajtásnak köszönhetően az államháztartási tanácsok létrehozásának köszönhetően, Valdis is mondta, itt alapvetően a konvergencia terén is komoly az előrelépés, ami pedig a többit illeti a saját módszertanunk szerint értékeljük a költségvetési tervezeteket, és függetlenül attól, hogy melyik tagállamról van szó, vagy a politikai ciklus éppen melyik fázisában tartunk. 2017 választásokban gazdag év lesz, de hát végső soron mégiscsak a tagállamok közötti különbségeknek csökkennie kell. Ez alapvetően mindannyiunk közös célja. Köszönjük, Permas Berez! Permas Berez, köszönöm szépen. Alelnök úr, biztos úr, önök nagyon jól leírták azt, hogy az országok viharból kecmeregnek ki. A paktum sötétjében szinte már elvesznek. egy kicsit több mozgástér kellene nekik ahhoz, hogy a diagnózist el tudják végezni. Az éves költségvetési programban csak így lehet elérni az önök által áhított célokat. Egy nagyon fontos kérdést tennék fel. Az agregát költségvetési hozzájárulásról már nagyon régóta vitatkozunk. De a kérdés az lenne, hogy ezt az álláspontot hogyan lehet összehozni, hogyha minden tagállam önállóan dönt erről. Az agregált költségvetés jelenleg a vihar magjában található csendes zóna, és a Gordon Wage Rules értelmében az eurozóna egyes országaiban a minimálbér bevezetése is kapcsolódik hozzá. Lehet, hogy még túl korán kérdezem ezt ahhoz, hogy ezt valóban meg lehessen ítélni, de ami az Európai Költségvetési Tanács hozzájárulását illeti, ők első alkalommal szálltak be a vitába. Mit gondolnak önök az ő hozzászólásukról? Mit tudunk levonni ebből? Uh, okay. so, uh, first... Először is, tehát diagnózis, mozgástér. Érdemes talán megjegyezni, hogy még a gazdasági felendülés folytatódik, azért a háttérben minden, elég sok minden bizonytalan, úgyhogy még nem nyugodhatunk meg, nem ülhetünk ölvetett kézzel. Ebben az európai szemeszterben évben a beruházásokra, a strukturális reformokra, a felelősségteljes költségvetési politikára helyezett hangsúly mellett egyre inkább foglalkozunk a jövedelmi egyenlőtlenség problémájával, és próbáljuk az inkluzivitást növelni, erősíteni makrogazdasági adatok adatok alapján azt mondhatjuk, hogy már vannak kézzelfogható eredmények, amelyek mindenki szempontjából pozitívak. Az ország specifikus ajánlásokban amikor konkrét gazdaság és más politikákra teszünk javaslatot, mindig középpontban áll az, az jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése. A minimumbérekre, egyebekre kapcsolatos kérdésre a következőt tudom mondani. Az úgynevezett európai szociális pillér a jelenleg ezben gondolkozunk, ennek a kidolgozása van folyamatban, és itt próbáljuk a szociális kérdéseket megoldani hogy az Európai Fiskális Testület eh, hogyan foglalkozik ezzel. Hát ez egy intézményi probléma. A European Fiscal Board eh, feladata az volt, hogy a bizottság elemzéseit eh, értékelje független módon, hogy nem a bizottság értékelje önmagát. Ez egy elég bonyolult intézményi kérdés. De a kérdésére rátérve, tehát tiszteletbe tartva az intézményi kereteket, az Európai Fiskális Testületet független testületként hozták létre, hát kezdjen el dolgozni, valószínűleg túl korai lenne még következtetéseket levonni az első tevékenységi szakasz után. Csak egy dolgot tennék hozzá ehhez a legutóbbi megjegyzéshez. Természetesen az Európai Költségvetési Tanács függetlenségét tiszteletben kell tartani. Ha nem így tennénk, az őszintétlen és nem is helyén való lenne. Az eurócsoport vitája során az elnök is hozzászólt, és ugyanazt mondta az agregált költségvetési álláspontról, mint amit mi is mondunk. Ezt átfogó szemlélettel kell kialakítani, de az is nagyon fontos, hogy a kollektív érdekek mentén avatkozzunk be. Thank you. Köszönöm. Korafanné jön helyzen. Köszönöm, elnök úr, két kérdésem lenne. Néhány hónappal ezelőtt néhány aldés kollégával együtt egy írásos kérdést nyitottunk be a bizottságnak. Azt kérdeztük, vagy kértük, hogy tisztázza, milyen pontos metodikát, elemzést alkalmaztak annak meghatározásához, hogy egy tagállam betartja-e a pénzügyi segítség eh, alapját képező kondíciókat. Az ECO tagjai számára nagyon fontos, hogy ellenőrizzük azokat a pénzügyi támogatásokat, amelyeket a tagállamok kapnak. Ezért még egyszer megkérdezzük. Meg tudja magyarázni a bizottság, hogy pontosan hogy értékeli azt, hogy az ESM programjaiban az adott ország megfelele a kondicionalitásnak? Milyen a módszer, milyen módszertant alkalmaznak, stb. Um, a hozzászólásában elmondta, hogy Németország, Luxemburg és Hollandia ahol hát ugye a folyófizetési mérleg többletéből adódóan nagy a mozgástér, nekik többet kellene beruházni. Tehát Hollandia, Luxemburg és Németország, hogyha teljes mértékben kihasználná ezt a költségvetési mozgásteret, akkor ez a GDP 0,5%-a lenne, amit önök javasoltak. Akkor ebből hogy jön ki az, hogy 50 milliárd plusz beruházásra lenne szükség? Ami az első kérdést illeti, az ESM programjainak való megfelelés, kondicionalitás, azt a, ezeket a kondíciókat eh, egyben a memorandumot a understandingben rögzítettük, jelenleg egy tagállam tagja ennek a programnak, Görögország. Eh, Görögország számára van egy ilyen eh, emlékeztető, egy Memorandum of Understanding, amiben meghatározzuk a feltételeket, amelyeket Görögországnak teljesíteni kell. Ezeket az ESM vezető testülete határozza meg. A bizottság alapvetően a megfelelést értékeli, pontonként végighaladva vannak ezek között numerikus megfelelések, hogyha költségvetési célokról beszélünk, ezt, ezt így lehet számszerűen is értékelni, vagy a Görögországra vonatkozó gazdasági prognózisok alapján. Néhány más esetben mennyiségi, illetve elnézést minőségi jellegű tényezőket veszünk figyelembe, hogy valóban minőségi szempontból az egyes pontonként végigmenve a kondíciókon mi is a helyzet, és megfelel az adott ország a mennyiség is minőségi követelményeknek megfelel-e a megállapodásba lefektetett úgynevezett mérföldköveknek, ezekben részletezzük azt, hogy a tagállamok eh, részletekben milyen eh, feladatokat kell, hogy végrehajtsanak. A második kérdés, az agregált költségvetés politika, egy kurzus. Először is a bizottság közleménye eh, azt tartalmazza, hogy maximum 0,5 a, a GDP-nek ez a mozgástér. Ennek az alapját makrogazdasági megfontolások jelentik, ugyanis az eurózónában meglévő output gap-nek a felét szoktuk így meghatározni. A tagállamok számára azonban nem határozunk meg számokat, az egyes tagállamoknak mennyi költségvetési mozgástere van, vagy legyen, és mennyi költségvetési mozgásteret használhat fel egy adott tagállam ebben a kontextusban. Pierre. Again, the figure 0.5. Ez a 0,5 ezt a 0,5%-ot tehát maximumnak kell tekinteni, és számunkra nem ez volt a legfontosabb dolog. A legfontosabb az, hogy maga a koncepció, az elgondolás, a, az eurozóna egészére vonatkozik ez, és ezt mindenki elfogadta, van egy átmeneti időszak, egyre több ország rendelkezik ilyen költségvetési mozgástérrel, és felszólítjuk őket arra, hogy ezt használják is ki, tehát költsenek. De hát vannak más számítások, amik szerint ez csak 0,25 százalék. Hát egy 0,3 és 0,8 között lenne ez a fiskális mozgástér 0,5 hangzott el. Mariza Matias. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt bármi mást is mondanék, az a hír, hogy a strukturális alapok kifizetését nem függesztik fel, ez szuper jó hír. Az Európai Bizottsággal kapcsolatban voltak fenntartásaim, hogy félelmeim, hiszen ez valóban hitelesség kérdése. Itt a költségvetési tervek elemzéséről beszélünk, és hát nagyon sok esetben alapvetően az Európai Bizottság kezében ez sokszor fegyverként, fegyvernek tűnik. A saját hazám példáját használva, miután az, az előző kormány mandatuma lejárt, szinte minden héten volt egy újabb botrány, hogy hogyan próbálták eh, eh, a különböző államháztartási adatokat meghamisítani. A privatizációval kapcsolatban is voltak nagyon komoly eh, botrányos hírek. A nemzeti A, a portugál audit hivatal számvizsgálási jelentése is botáns dolgokat szent fel, tehát azt láthattuk, hogy az államháztartásnak óriás kiadásai voltak, ennek megvoltak természetesen a következményei is. Ezek az úgynevezett technikai csapatok pontosan mit tesznek? Ellátogatnak a tagállami pénzügyminisztériumokba, de aztán mit csinálnak? Hogyan hihetünk bárminek, bármiben, hogy nem e, e, tettestársak az adott ország, amikor az adott ország eh, államháztartása ellen mindenféle csúf dolgokat követnek el, az Európai Unió hitelessége forog itt kockán, hogyha megpróbálják ezeket elkendőzni talán a technikai csapatoknak kicsit szerényebbnek kell lenniük, ez mindenkinek az érdeke. Milyen keretben beszéltünk arról, hogy a struktúrás alapok kifizetéseit esetleg majd fel kell függesztenünk. Nos, a szerződés, a stabilitási és növekedési paktum szabályainak értelmében jártunk el. a 2016-ra tett költségvetési vállalások teljesítése kapcsán. Ennek kétfajta következménye lehet. Először is egy bírság megállapítása. Júliusban úgy döntött a bizottság, hogy sem Portugália, sem Spanyolország esetében ilyen bírságot nem szabunk ki. Ugyanakkor szinte automatikusan következik a szabályokból, hogyha nem tartják magukat a vállalásokhoz, akkor esetleg egy átmeneti felfüggesztést alkalmazhatunk a strukturális alapok kifizetésére vonatkozóan. De aztán az érintett kormányokkal együtt működve struktúrális párbeszédet folytatva próbáltunk megoldást találni erre, hogy közös érdekünk volt ugyanis, hogy elkerüljük ezt. A spanyol és portugál kormány vállalásai miatt, vagy ezek következtében úgy éreztük, hogy megindokolták, hogy miért történt mint ez, miért nem tartották a 2016-os vállalásokat. Úgy éreztük, hogy a struktúrális alapok felfüggesztése nem segítene, ezért nem javasoltuk ezt. Tehát csak, hogy lássa és értse, hogy hogyan jutottunk idáig, hogy ezzel, ezt, ennek a lehetőséget belengedtük, de aztán végig is úgy döntöttünk, hogy nem hozzuk meg ezt a lépést egyik érintett ország irányában sem. Igen, de hát az igazi kérdés, amit feltettem, ez a, a technikai csapatok munkacsoportok munkáját illette. Még egyszer mondom, az elemzési munkánkat Korina Kretu alá tartozó szakember gárda végzi. Még egyszer mondom, nem a strukturális alapok kifizetéseinek lehetősége miatt okoz szótak, vagy jöttek ezek a problémák az idő lejárt, talán írásos kérté, formában is felteheti a kérdését. Az ellenőrzés költségeivel kapcsolatos kérdését azt javaslom, hogy tegye fel írásban. Az igazi vála- kérdésemre nem kaptam választ, de hát ha nincs válasz, nincs válasz. Um, Sven Giegel. Sven Gigold. Először is szeretném elmondani, hogy üdvözöljük az önök döntését a strukturális alapokkal kapcsolatban. Ezt egy jó intézkedésnek tartjuk a bizottság részéről. Ami a költségvetési terveket illeti, itt egy fontosabb kérdésem lenne. Szeretném tudni, hogy mi volt az indoka az Olaszországgal kapcsolatos döntésnek. Olaszország növelte a deficitet, ugyanakkor olyan helyzetben van, hogy az adósságra vonatkozó szabályt kellene alkalmaznia, hiszen már éppen elég ideje van az IDP-n kívül. Azt szeretném kérdezni, hogy ha Olaszországra alkalmaznák az adósságszabályt, akkor deflációs helyzetbe kerülne, és még rosszabb helyzetbe sodorná az eurozónát költségvetési szempontból. Szerintem ez a történet így nem kerek. Ugyanakkor összezavar az, hogy a bizottság jelen pillanatban értékeli Olaszország kérdéseit, amelyek arra irányulnak, hogy egy elővigyázatossági feltőkésítés lehetséges-e, annak ellenére, hogy a költségvetésben ennek nincsen helye. És annak ellenére, hogy a szabályok nem engedik ezt meg, a bizottság úgy tűnik, hogy megfontolja ezt. Annak ellenére, hogy egyértelműen kizárják a szabályok a veszteségek fedezését. Tehát ez nekem nem egészen tiszta. El tudnák magyarázni, hogy a bankunió jelenlegi szabályai, illetve az adósságszabály a költségvetési paktumban hogyan vonatkoznak Olaszországra? Elnézést kérek, de nem értem ezt az egész helyzetet, és szeretném tudni, hogy melyik több tucat oldalas dokumentumban tudják majd elmagyarázni, hogy ez mégiscsak megfelel a szabályoknak. Uh, well, first... Nos, először is, ami Olaszország költségvetési teljesítményét illeti. Ezt valóban hangsúlyozta a bizottság munkadokumentuma is. Olaszországot fenyegeti az a veszély, hogy nem tud megfelelni a követelményeknek. És itt felmerült az is, hogy Olaszországot a bizottság újra fogja értékelni. A szerződések első cikkének 26. pontja alapján. Az adósságszabály tehát az egyik olyan elem, amit meg szoktunk vizsgálni, amikor Olaszország vagy más tagállamok költségvetési teljesítményét vizsgáljuk. Ami azokat a helyzeteket illeti, amelyekben a tagállamok feltőkésítik a bankágazatot, vagy más hasonló tevékenységeket végeznek, Számos precedens volt már korábban is, ahol a bizottság egyértelműen kimondta, hogy az ilyen költségeket egyszeri tételként kezeli. Ez már korábban is előkerült más tagállamok kontextusában. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, az olasz bankszektorban. Ahogy már az előző gazdasági párbeszéd során már elmondtam, mi nem kommentáljuk a konkrét bankok helyzetét, de szoros kapcsolatban vagyunk az olasz hatóságokkal, és különféle módokról tárgyalunk, amelyekkel ezt a helyzetet kezelni lehetne. Maguk a bankok a magánszektorban keresik a megoldást, de olyan megoldásokat is keresünk, amelyek meglévő állami támogatási keretekben is léteznek. Csak pontosítást szeretnék kérni. Jól értettem, hogy önök úgy gondolják, hogy az elővigyázatossági feltőkésítést az adósági szabályok értelmében is egyszeriként kezelik? Tehát azt értem, hogy a deficit szabály esetében ezt így tekintik, de hogy ez az adósságnál is így van, az engem nagyon megdöbbent. Nos, van itt egy kapcsolat a stabilitás és növekedési paktum elővigyázatossági ága között, illetve a között, hogy ezt az egyes tagállamok hogyan alakítják ki illetve az adósság szabályról sem szabad megfeledkezni. Általában elvárjuk, hogy ez a kettő következetesen együttműködjön. Tehát amikor egyszeri kiadásokról beszélünk, ennek is több fajtája lehet, de szükség van arra, hogy következetesek legyünk, és a stabilitás és növekedési paktum megelőző ágát, illetve az adósságszabályt együtt vegyük figyelembe. Ez tehát olyasmi, amit minden esetben értékelnünk kell, és a releváns tényezőket is mindig szem előtt kell tartani, amikor az 1.26-os cikk 3-as pontja alapján jelentést készítünk. De ebben az esetben egy önértékelésről van szó, amelyet mindenképpen meg kell tenni aktívan, ez nem magától készül el. Thank you. We will provide you Javaslom, hogy az 1467 es rendeletet vegyek kézbe. Megvan a kappel azt mondja, nincs itt Günár Hock, már viszont igen. Köszönöm. Perez mondja, sajnos nincs itt amit hm, nagyon sajnálok, elég késő van, és időnként minél többet foglalkozunk valamivel, annál inkább összezavarodunk. De most itt lassan zárul a kör. A pozitív költségvetési mozgástér, rugalmasság kapcsán vannak, az egyik oldal azt mondja, hogy nagyobb pozitív mozgástérre van szükség, és van mozgástér, nincs szükség politikai vagy egyéb szabályokra. Másik tábor azt mondja, hogy mindenképpen az adósságot kell csökkenteni. És ugyanakkor feltűnik az, hogy bár nagyon alacsonyak a kamatok, a tagállamok mégsem tudták csökkenteni jobban a hiányt. Annak ellenére, hogy ugye nem volt szinte kamatköltség, vagy nagyon alacsony a kamatköltség. Mit értenek tulajdonképpen pozitív költségvetési mozgástéren, vagy helyzeten, ez, hogy, hogy megfelelnek a tagállamok a szabálynak? vagy nem felelnek meg, de azért folytathatják ugyanúgy, hiszen jelenleg is megengedik több tagállamnak azt, hogy megsértik a szabályokat, és mégsem történik semmi. Vagy pedig úgy ítélik meg, hogy most tényleg tenni kell valamit a deficit csökkentés értelmében, hiszen a rendkívül alacsony kamatok miatt erre most történelmi esély van. Hát mikor ne csökkentsük a hiányt, hanem most egyre nehezebb lesz majd ez, hogy elkezdenek növekedni a kamatok, hogy visszatérnek a normális szintre. És végül a költségvetés minősége. Soha nem értettem, hogy eh, a legnagy, eh, a legfontosabb eh, költségvetési tételeket 1,5%-a határozzák meg. Miért nem azt mondjuk, hogy mondjuk 100 vagy 103 maximum, amit megenged még a költségvetési paktum, tehát ez, hogy 3%-os eh, legyen a GDP arányos eh, hiány. Eh, hogyha a magánszektort és figyelból kell, hogy jöjjön a, a finanszírozás, hogyha az államháztartásban ez nincs benne. Elnézést, hogy késői órán ilyen dolgokat kérdezek. Valóban ez egy késői órán feltett kérdés, de nagyon releváns. Először is nem engedjük meg egyik országnak se, hogy ne tartsa tiszteletben, ne tartsa be a stabilitás és növegetési paktum kötelezettségeit. Amikor novemberben hivatalba léptünk, az első közleményünk a rugalmasságról szólt, 2015. január 13-án tettük közzé, és ebben a közleményben nincs szó arról, hogy megváltoztatnánk a paktumot, vagy ezt nem kell betartani, csak azt mondtuk ebben, hogy milyen rugalmasságot, mozgásságot tartalmaz a paktum, de ezeket korábban is felhasználtuk, csak nem helyeztük megfelelő elmélet és gyakorlati keretek közé. Ez a bizottság tehát igenis a tiszteletben tartja a paktumot, és sem én, sem a kollégák soha nem fogadnak el olyan döntést, ami szabálysértés lenne. Azon beszélhetünk, hogy túlzott-e ez a rugalmasság, vagy sem, vagy növelni kell-e, vagy sem. Jó, ez egy vita, ami folyik de soha nem léptük túl ezt a határt, nincs is mandátumunk arra, hogy ezt megtegyük. A szerződések keretében dolgozunk, lehet, hogy valaki nem tetszik minden a szerződésekben, de amíg nincs, nem változtatjuk meg, a jelenlegi szabályokat kell betartani. A második dolog. Mit jelent ez az úgynevezett agregált költségvetési mozgástér? Az eurozóna mm, zónán belül vagyunk, ugye, ugye az egész EU konvergenciáról szól, de azt látjuk, hogy ma túl nagy a divergencia. A harmadsorban. Elég nagy szerintem a koherencia között, amit át absztraktalak szinten mondunk, illetve amit konkrétan egyes országokkal kapcsolatban mondunk. Azaz nincs az, hogy valaki fölül teljesít, vagy alul teljesít. Ezt lefordítva magyarra, tehát azok az országok, amelyek nincs költségvetési mozgástere, és mégis hát konszolidációra van szükségük. Ezeknek az országnak teljes mértékben meg kell felelni a szabályoknak. De vannak mások országok, amelyek túl teljesítenek, jobbak az eredményeik is, eredményeik, mint amit megkövetel a paktum, tehát van fiskális költségvetési mozgásterük. Őket kedvesen arra kérjük, hogy használják már föl ezt a többlet pénz beruházásra, de beruházásokat is bevonzhatnak. Amikor elindítottuk a Juncker tervet, ez nem állami beruházásokról szólt, hanem magán beruházásokról a lehető legnagyobb mértékben, és állami beruházásokról csak amikor erre szükség van és látjuk, hogy többnyire itt magánberuházásokra kerül sor. Hogyha tehát nem és nem veszik figyelembe se az e, agregált számokat, e, és csak a szigorú szabálykövetést e, vesszük figyelembe, akkor ez tulajdonképpen negatív költségvetési helyzet lenne, és szerintünk ez nem jó, nem releváns egy ilyen túl gyenge konjunkturális felfutás idején. Köszönöm, mindannyian demokratikus politikusok vagyunk. A választások, népszavazások során döntenek a munkánkról az emberek. az SGP szabályok végrehajtása terén is abból indulunk ki, hogy a több az jobb. Fontos, hogy az egyszerű emberek is tudják követni, hogy mit csinálunk mi. Most akkor félig teli a pohár. Mi azt gondoljuk, hogy igen. Úgy tűnik, hogy a többség nem így látja. Az eredmények egyáltalán nem tűnnek jónak, és a kilátások sem. Az elmúlt 12 hónapban úgy tűnik, hogy Spanyolországban is padhelyzet eh, alakult ki hosszasan. Más európai országban kettő miniszterelnöknek is le kellett, eh, miniszterelnök le kellett mondani. A populisták, nem a barbárok, már a kapuk előtt várnak. Politikusként eh, elégedettek ezzel az eredménnyel? Nem kellene a prioritásokon változtatni? nem érzik úgy, hogy a Titanicot irányítják, és a, a jéghegyek között. És hát úgy érzem, hogy ez nem biztos, hogy ezek az eszközök a legjobbak a jelen helyzetben. Nos. A legelején már valamit próbáltam elmondani, mi szerint az emberek aggodalmait nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ez világos. Az emberek életében, valós helyzetében kell, hogy javulást érjünk el. A gazdasági növekedésnek minél több ember kell, hogy érezze az előnyét, ezért próbáljuk a az európai szemeszter szociális és foglalkoztatási dimenzióját megerősíteni, korábbi években is, ebben az évben pedig nagyot hangsúlyt helyeztünk az ezen különbségek megoldására, mert úgy éreztük, hogy az emberek részéről ez frusztrációt okoz, és a populisták malmára hajtja a vizet. Tehát teljesen igaza van a, az emberek aggodalmait, félelmeit kell, hogy valahogy megoldjuk. Az emberek várakozásainak kell megfelelnünk, ez is világos. De populista választ nem adhatunk. Mert a, fenntartható válaszokat kell adnunk, ha nem így járunk el, akkor ezek nem lesznek tartósak, és még nagyobb slamasztikában találjuk majd magunkat. Ha megengedik egy mondatot kiegészíteném Valdis gondolatait. Politikusok vagyunk, de nem egy átpolitizált Európai Bizottságot alkotunk, ez pedig egy politikai jellegű vita. Ahhoz, hogy a gazdasági felrendülés gyorsabb és jobb legyen, ehhez több vagy kevesebb Európára van szükség. Az Európai a Gazdasági és Monetáris Uniót vagy meg kell erősíteni, vagy le kell gyengíteni. Hát szerintem el kell mélyíteni, meg kell erősíteni, a konvergencia csak így elképzelhető. Ezen kell elgondolkodnunk, ezért készül a fehér könyv, amit említettem. Az igazi problémát nem az okozza, hogy az eurózóna, mint olyan, a recesszió okozója, nincsenek meg az eurózónában az eszközök arra, hogy gazdasági mm, eredmények tekintetében sikeresebb legyünk. Valóban, így van. Köszönöm Pierre Moszkovicenek és Vadis Dombrovskisnek. Késő ide hasznos volt ez a gazdasági párbeszéd. Azt hiszem ezzel az ülést le is zárhatjuk. Január 12-én csütörtökön találkozunk legközelebb. Boldog karácsonyt és kellemes új évet kívánok mindenkinek!